A Swinburne jelentés az Európai Központi Bank szankcionálási hatásköréről, illetve a Galtieri jelentés az Európai Központi Bank adatgyűjt, statisztikai adatgyűjtéséről. Először a jelentéstevő kapnak 4-4 percben szót, Galtieri úr elsőként. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. parlament az egyeztetési eljárás keretében e, felkérés kapott, hogy e, az Európai Központi Bankra vonatkozó e, statisztikai információ gyűjtést érintő rendelete kapcsolatban formáljon véleményt. Ez ugye szankciók bevezetését is lehetővé teszi. Ez az egyik olyan kulcsterület, ahol konkrétan statisztikák gyűjtésére van szükség. Nos, az új bankfelületi rendszer nagyobb hatalmat ad az Európai Központi Banknak a statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása terén is ez lehetővé teszi majd a bank számára azt, hogy bizalmas statisztikai információkat gyűjtsen és kezeljen, ugyanúgy, ahogy a tagállami nemzeti szintű felügyeleti szervek felügyeleti szerepükben ezt megtehetik. Az Európai Központi Bank ezen kívül bizalmas adatokat lesz jogosult átnyújtani a felhatalmazott tagállami felügyeleti szerveknek, mindennek természetesen az előírások teljesítése a célja. Nem régiben többé született a jelentés hatájának, tárgyalatájának kiterjesztéséről, annak érdekében, hogy az adatok átadása és a bizalmasságuk védelmének megerősítése sikeresen megvalósuljon fontos, hogy azok, az, azok a felek, amelyek bizalmas statisztikákat kapnak meg, megfelelő intézkedéseket meghozzák annak érdekében, hogy ezek bizalmassága ne sérüljön. Az Econ egyéb döntéseket is hozott, nem csak az Európai Központi Bank javaslatai alapján, hanem más vonatkozásokban is, például az átláthatóság javítása érdekében Eh, ez azt jelenti például, hogy a beszámolási kötelezettségre vonatkozó mentességeket is nyilvánvalóvá nyilvánosak kell tenni. Fontos egyéb statisztikai eh, eh, adatszolgáltatások kapcsán az is, hogy a szándékos hanyagság esetei esetében megfelelő szankciók alkalmazhatóak legyenek az arányosság figyelembe vételével természetesen. Ennek a módosítások az elfogadása nagyon fontos, egy általánosabb keretrendszer részéről van szó, amely az Európai Központi Bank felügyeleti szerepét erősíti a banki unió ö, ö, szférájában, és bízom abban, hogy az EGON javaslatai kedvező fogadtatásra lelnek majd. Többek között az árnyékjelentéstevőknek is szeretnék közreműködni együttműködésért, együttműködésükért. Úgy gondolom, hogy ez további lendületet kell, hogy adjon a bizottságnak az ekkor javaslatai megvalósítása, elfogadása tekintetében. Köszönöm szépen. Most Swinburne úrnak adok szót négy percben. Asszonynak. Köszönöm, és köszönöm Hill biztos úrnak is az elmondatokat, és Johan van Overfeld úrnak is a kiváló munkát, hogy megalkotta ezt a jelentést tervezetét, mielőtt belga pénzügyminiszter lett volna. Az ő módszere és víziója számomra értékű, de valamennyi frakció árnyék előadójának is köszönöm az együttműködést ugyan kiderültek különbségek közöttünk, ezek nem súlyosak, és a, a holnapi szavazáskor várhatóan a közös szövegünk könnyen átmegy majd. Jelentősen megváltozott a központi bank szerepe, nem csak központi banki monetáris politikai szerepe van, hanem a legnagyobb eurozóna bankok felügyeletével is megbíztuk, sőt az eurozónán kívüli bankok E is vonatkozik a felületi jogkör részben. Így nem csak a monetáris politikán keresztül gyakorolhat hatalmat a központi bank, hanem új felügyeleti funkciójánál fogva új felelősséggel és átvilágíthatósági követelményeknek való megfeleléssel tartozik az intézményekkel szemben de most jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a demokratikus elszámoltathatóság meglegyen, és a parlament felé a központi bank elszámoltatható legyen. Ebbe az irányba tartunk tovább az átláthatóság elszámoltathatóság elve alapján. Amikor az EKB majd egy pénzügyi szervezetre esetleg szankciókat szab ki, akkor e- eddig eldönthette, hogy ez nyilvános lesz-e, és nem voltak időkorlátok és az adatok titokban tarthatók voltak. De ö, tudjuk, hogy néha szükséges az ilyen bizalmas adatok közlése, hogyha nagyobb, szélesebb körű válság fenyeget. Tehát nem ez a norma, nem ez a jó norma, hanem az, hogy azonnal nyilvánosságra kell hozni ha bajok vannak egy bankkal, mert pont a nyilvánossággal lehet megfékezni a válsághelyzeteket. Valamennyi frakció egyetért abban, hogy egy három éves bizalmi, bizalmas kezelési időszakot le kell rövidíteni. Egy dologban nem tudtunk csak megegyezni. Én nagyon hiszek abban, hogy az ártatlanság vélemét itt is alkalmazni kell. A szabályok megsértésért alkalmazott naming and shaming is adott esetben hathat, és ha ez rosszul hat vissza az adott esetben nem súlyosan bűnös bankra, akkor ezt lehessen ezt a reputációvesztést visszacsinálni, de jobb a korai jelzés, mint a késő jelzés. Ezt kezelni kell. Igazságos, a többség érdekét figyelembe vevő szankcionálási mechanizmus kell létrehozni, hogy a felügyeleti szerep ne csak névleges legyen. Remélem, hogy a politikai frakciók itt a parlamentben továbbra is támogatni fogják ezt az arany középutas megoldást, amely a meg növelt transzparenciára épít. A Galtieri jelentéshez nincs sok hozzáfűzni valóm. A, a szabályozás minősége mindig azon statisztikák minőségétől függ, amelyekre azok alapulnak, tehát nyilvánvaló, hogy a jelentésben foglalt statisztikai követelményeknek eleget kell tenni. Köszönöm szépen. Most pedig Lord Hill a bizottság részéről három percben. Nagyon köszönöm a lehetőséget, elnökül, hogy az LKB e szankciókat és statisztikai információkat ma itt meg tudjuk vitatni. Gratulálok Swinburne asszonynak és Kaltieri úrnak. Ami az EKB szankcióira vonatkozó javaslatot illeti, ez nagyon fontos, hiszen ez a bankunió megvalósításához mindenféleképpen elengedhetetlen. Így lehet ugyanis az EU banki jogszabályokat végrehajtani. Tehát a bizottság maximálisan támogatja az ez irányú javaslatokat. A szankcióknak igen komoly pénzügyi hatása lehet a bankokra nézve, és ahhoz, hogy ez jogleg is megállja a helyét, jogi biztonságra és egyértelmű szabárokra van szükség, tehát az LKB javaslatával kapcsolatosan komoly agályaink nincsenek, illetve az ezzel kapcsolatos parlamenti álláspontnak. Ugyanakkor viszont a szolgálatunk két következetlenséget tárt fel a parlamenti tervezetben, illetve EKB javaslatban, illetve a felügyeleti mechanizmusban. Az egyik ilyen pont a jogi alappal kapcsolatos, ugyanis itt nem csak az LKB saját döntéseire és szabályaira vonatkozóan, hanem a vonatkozó EU jogszabályokra is kiterjeszti a szankcionálási hatáskört, és mint ahogy hallottuk, a parlament véleménye szerint az EKB-nak jogot kell adni arra is, hogy később alkalmazza a szankciókat, miután az eljárás lezárul. Én értem ennek a logikáját, és tudom, hogy ezt a diszkrecionális jogkört miért kéri, vagy javasolja az EKB. Ugyanakkor viszont az EKB-nak az jelenlegi szabályok szerint köteles nyilvánosságra hozni az ilyen eljárásokat. Tehát valahogy a józanész alapján kell áthidalnunk ezt a az ellentmondást. Az elkövetkezendő hetekben tovább fogjuk folytatni a munkát a tanácssal és a parlamenttel közösen, hogy az EKB az összes szükséges eszközzel rendelkezhessen. Ami pedig a statisztikai adatokat illeti, október 13-án kaptuk meg az LKB javaslatát, és üdvözöljük az ezzel kapcsolatos új kompetenciákat a hitelintézetek vonatkozásában. Megbízható statisztikai információra van szükség, ezeket bizalmasan kell kezelni a makro gazdasági felügyelet és ellenőrzés szempontjából is. Ugyanakkor viszont szabályozni kell, hogy milyen adatok gyűjthetők. Tehát üdvözöljük a javaslatot, és az ECON jelentésben a titoktartásra vonatkozó kitételekkel is egyetértünk elnök. Köszönöm szépen. Pontosan három perc volt, gratulálok. Balc úr következik két percben a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. A néppárt nevében üdvözlöm azt, hogy ma sor került erre a vitára, mert így tisztázhatók a központi bank és az SSM közti kompetencia különbségek és a beavatkozási lehetőségek. Az LKB és az SMN most már nem tehetik azt, amit akarnak. Az Ekon bizottság világosá tett álláspontját, és képviselőtársaimmal mondhatjuk, hogy kontrollfunkciónkat a jövőben is gyakorolni fogjuk. A statisztikai eljárásnak a bizalmas adatokat bizalmasan kell kezelniük, csak azt kell e, előzni, hogy az EKB túlzott kompetenciákat, hatásköröket kapjon, tehát arányosságot kell megteremteni, a szükségesség függvényében. Ne legyenek automatikus nagy adatgyűjtő helyek, a nemzeti hatóságoknak úgyis megvannak ezek az adatok, legyen arra eljárás, hogy mikor milyen adatokat kell kiadni, világos szabályok alapján, és az adatgyűjtés és értékelés legyen ellenőrizhető. Figyelembe kell venni ezeket az elveket, nem szabad az LKB-t sem ö, kezelhetetlen helyzetbe hozni. A szankcionálási lehetőségek tekintetében a nemzetközi, nemzeti hatóságokkal az LKB-nak és az szfsz nek együtt kell működniük. Az adatokat akkor legyen lehetséges közéteni, hogyha a jogi útat kimerítették, és ne felejtsük a nemzetközi vonatkozásokat sem, hiszen minden büntetésnek versenykorlátozó hatása van, és a nemzetközi versenyben azért nem maradjunk le ilyenek miatt. Eh, eh. Köszönöm szépen, Mavridis úr az SND frakció képviseletében. A meglévő szabályzás felülvizsgálata amely szankciókat vezet be, azért született, hogy az Európai Központi Bank jobban érvényre tudja juttatni az egységes felügyeleti mechanizmust. Azért tettük ezt meg, hogy az Európai Központi Bank az adminisztratív büntetéseket be tudja vezetni felügyeleti szerepében, felügyeleti szervként betöltött szerepében. Az ECON javaslata az volt a tanács felé, hogy azt hívta a tanács felé, hogy javítsuk a szöveget több helyen, hármat említenék, egyrészt hangsúlyozni kell, hogy a központi bank a hitelintézetek eh, egységes kezelése, eh, eh, egységesen kell kezelni ezeket a tagállamokra oda tekintet nélkül. Másrészt hangsúlyozni kell, hogy a büntetések alkalmazása azon a napon kell, hogy megkezdődjék, amelyen a ez szabálysértési eljárás lezáró, és nem a naptól kezdve, amikor a szabálysértésre sor került. Harmadrészt lehetőség van a döntés meghozatalának dátumához képest három évvel késletetve nyilvánosságra hozni a döntést, amennyiben az befolyásolná az a piac működését. Nos, a néppárt szélesebb delegációs lehetőséget támogatna a büntetésre vonatkozó döntések E, nyilvánosságra hozása tekintetében, mint addig, amíg egyéb, az összes egyéb e, e, jogi lehetőség ki nem merült. Ez a megfogalmazás azonban számunkra problémás, úgy gondolom, hogy az elnök közbeszól. Úgy gondolom, hogy a méltányosság és az átláthatóság fontos. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Ozsog úr, az ECR frakció részéről egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a legutóbbi pénzügyi válság bizony aláhúzta, aláásta a bizalmat a banki ágazatban. Mindenképpen nagyobb átláthatóságra van szükség annak érdekében, hogy meg tudjuk előzni eh, hasonló helyzetek eh, ismételt előállását. Úgy gondolom, hogy a statisztikai információk cseréje kulcsfontosságú, azonban biztosítanunk kell azt is, hogy az érzékeny vagy bizalmas adatok ne kerüljenek illetéktelenek kezekbe. Mindkét jelentés esetében úgy gondolom, hogy a parlament által eh, benyújtott módosítások eh, kiegyensúlyozottak. Mégis attól tartok, hogy van egy politikai kockázat, eh, ilyen fontos tagállami kompetenciák EU-s szintre eszkalálásának vannak kockázatai. Ezek a rendelkezések ugyanis egy nagyobb kirakós játéknak az elemei, amelyeknek a célja a különböző tagállami rendszerek integrálása a pénzügyi rendszert fel, és ez engem szkepszissel tölt el. Köszönöm szépen. Van Jövhausen asszony két percben az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném eh, megköszönni mindkét jelentéstevőnek a jelentést, illetve minden kollégának, aki ehhez hozzájárult, nagyon jól dolgoztak. Az elmúlt évek rámutattak arra, hogy a bankok nem megfelelő felügyelete eh, komoly hiányosságokat eredményez a piacon, eh, stabilitás is megrendül. November óta már az LKB felügyelete alatt állnak a legfontosabb bankok, és az LKB felléphet szankciókkal, hogyha a bankok az előírásoknak nem felelnek meg. Ezzel a következő pénzügyi válság mindenféleképpen elkerülhető, és ez nagyon fontos. Ami a jelentést illeti, itt különösen három pont fontos számunkra a pénzügyi szektor szempontjából. A megfelelő felügyelet erősítése, a bizalom hiány megszüntetése, és egyidejűleg a befektetők bizalmát is erősíteni kell. A bankokkal szembeni szankcióknak azt is biztosítania kell, hogy a bankok tőke ereje megfelelő legyen, és az instabilitást el kell kerülni. Amikor vizsgálatokra kerül sor, akkor ezeket minél előbb, minél gyorsabban le kell bonyolítani, hiszen a stabilitás is ezt kívánja, a szankciók és a büntetések pedig ezt követően nyilvánosságra kell, hogy kerüljenek. Végezetül pedig a, az információs szolgáltatás továbbfejlesztése, javítása, ezt mindenféleképpen támogatni fogjuk a megfelelő módosítókkal. Minut. Köszönjük szépen. Most uh... Mr. Giegold uh, for the Greens. Uh... Giegold úr kap szót a zöldek nevében másfél percben. Rövid leszek, kedves kollégák, kedves elnök úr, kedves Swinburne kolléganő. Ebben a témában nagyjából egyetértünk, nem volt sok konfliktus köztünk. Köszönöm a jó együttműködést. A statisztika kapcsán a közös felügyelet számára biztosított statisztikai adatok kapcsán a probléma szerintem nem jogalkotási, hanem inkább gyakorlati jellegű, és nem tudom, hogy jó-e az, hogy 50 ezer euró satárral az EKB hitel nyilvántartást vezethet, gyakorlatilag minden egyes bank hitelműveleteibe bele tekinthet. Szerintem ez az arányosság elvét sérti. Bálc úr kiemelte, hogy ebből inkább fölösleges adatgyűjtés keletkezne, és ennek gyakorlati haszna nincs. A bizottságnak szerintem felül kéne vizsgálni, hogy az arányosság elve mit is jelent. Ami a szankcionálás lehetőségét illeti, hogy azonnal nyilvánosságra hozzák-e a vitásbankok helyzetét vagy sem. A jogi alapelv jogállamban mindig az ártalmatlanság vélelme, ha valaki nem tud védekezni egy nyilvánosságra hozással szemben, az nem jó. Tehát a néppártot támogatjuk ebben, de szeretnénk megtudni a bizottságtól, hogy hogyan látják a 18 per 6-os szabály alkalmazását hogyan látják megvalósítható. Flynn EFTD puolesta. Most pedig az EFDD frakció nevében szólalhat fel. Uh, at the last, uh... Ofin úr. Köszönöm. Drági úrnak legutóbb azt mondtam, hogy sajnálom őt, uh, és még mindig sajnálom őt, hiszen rengeteg adhok módosítást lehet uh, intézni a központi bank hatájában, de hát továbbra is egy egyre inkább szuboptimális valuta zónáról beszélünk, ahol a nemzeti identitás kérdése egészen más, hogy működik, mint ahogy ennek elképzelik egészen kemény politikai hatalmat kellene bevetniük ahhoz, hogy kulturális és strukturális változások valósuljanak meg. Ez azonban nem fog megvalósulni, ennek soha nem rendelkeznek ilyen E, eszközökkel, majd az egyetlen lehetőség az euró megszüntetése. E, fontos, hogy a tagállamok e, nemzeti közösségei felé felelős nemzeti kormányok, a nemzeti pénznemükkel, nemzeti politikájukkal tudjanak tevékenykedni. Önök szeretnék az Európai Központi Bank tevékenységét, jogosultságait emélyíteni, ez azonban egy elrontott javítási munka egy működésképtelen gépjárművön ideje lenne az eurót kukázni. Kétos. Köszönöm szépen. Marusek úr, másfél percben. Elnök úr, hölgyeim és uraim, mint ahogy hallottuk, és már szinte éjfél van, amit eddig hallottunk, tulajdonképpen a helyzet nem idegen. Olyan részletekre összpontosítunk az EKB kapcsán, olyan helyzetben, amikor a válság gyakorlatilag egy más forrásból ered, deztethető, tehát a rendszerből, magából, az EKB-ból. Az EKB olyan intézményként működik, ami az Európa kínálatát ellenőrzi, és ez inflációt jelent az EU leért, euró leértékelését, és ez jó az EKB számára. Ugyanakkor viszont veszteségeket teremt a felhasználók számára, a valuta pedig leértékelődik. Minden nemzetgazdaságnak megvolt a saját nemzeti valutája, és ezeket a folyamatokat önmaguk tudták irányítani. Most viszont ezt az óriási parazitát tápláljuk itt Európában, ami gyakorlatilag a válság kiváltója volt. Tehát jó lenne, hogyha látnánk az erdőtől a fát is, tehát visszatérnénk a nemzeti valutákhoz. Köszönöm szépen, most pedig Ferber úr következik, másfél percben. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Itt eh, nem arról van szó, hogy legyen-e euró vagy sem, hanem arról, hogy a bankunió és az Európai Központi Bank hogyan felelhet meg saját feladatának. És ehhez megbízható statisztikai anyagra van szüksége, és arra, hogy képes legyen eh, a, azon bankokkal szemben, amelyek fölött felügyeletet gyakorol, szankciókat alkalmazni, ha ennek a feltételei teljesülnek. Amit a nemzeti hatóságok csináltak eddig, azt kell most a központi banknak csinálni. Ezért üdvözöljük néppárti frakciónként ezt a két javaslatot. Én a szankciókra koncentrálnék, mert ezzel foglalkoztunk főleg a frakcióban de azt mondjuk, hogy ne legyen dupla büntetés. Azt mond, az legyen, mint a nemzeti rendszerben szokásos, hogy kellő vizsgálat után lehessen csak szankciókat hozni, és a szankciókat pedig egy szanálási mechanizmussal kell összekötni. Kollégákkal együtt el kéne azon gondolkodni, hogy mi is ennek az eljárásnak az a célja. Nem hiszem, hogy a szanálási alapot gyorsan fel fogjuk töl, tudni tölteni. A legritkább esetekben sikerül ilyesmire nagy pénzeket folyosítani. Reméljük, hogy a tanács is foglalkozni fog ezzel is, Olirén. Szia, Erosztaja Fernández, üksi minut. Fernández úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunió működésbe lépett. A központi bank eh, felügyeleti szerként megkezdte munkáját, és én már vannak új mechanizmusok és új bankmentési lehetőségek is Azonban ezek a források meglehetősen szegényesek, 55 millió eurós 2014-re, ezért a, a szocialista frakciója módosítást nyújtott be, amely azt javasolta, hogy a büntetésként kírót pénzeket ugyan ebbe az alapba lehessen átirányítani ez tulajdonképpen egy újabb forrás jelentene, amely az európai célokat szolgálná. Ezért kérem, hogy módosítónkat a parlament fogadja el, szavazza meg, hiszen ez segíti majd azt, hogy ebből a válságból minél hamarabb kilábaljunk. Elnök, köszönöm szépen. Luke úr, egy percben. Elnök úr, azt hiszem, hogy amikor a bankuniót helyeseljük, akkor nem vitatható jelentés, és nyilvánvalóan ez feltételezi, hogy a legfontosabb bankokat ezek ebből felügyeli. Ugyanakkor ebből egy kérdés is felmerül, hogy aki a pénz ellátásért kínálatért felelős, az a az ellenőrizze vagy felügyelje a hitelezési tevékenységet, és ez némi ellentmondást rejt magában. A monetáris politikát ugyanis az EKB alakítja, az ABS papírokkal a likviditást hivatott biztosítani, aki a pénzünkért felelős, a hitelpolitikáért és a monetáris politikáért, ugyanakkor a ez gyakorlatilag egy olyan szuperhatóságot jelent, amely fölött nincs demokratikus ellenőrzés, és szerintem ezt nem engedhetjük meg Európában. Köszönöm. Anne Mans, úr egy percben. Kedves kollégák, most a központi banknak új kompetenciákat adtunk, amelyel eddig soha nem rendelkezett, és ezek most ilyen kompetenciákkal soha nem rendelkeztek nemzeti hatóságok, és pláne nem volt kellő parlamenti felügyelete ennek. Tehát ezzel az egész demokratikus struktúrát veszélyeztetjük, minket ö, azzal vádolnak, hogy a nacionalizmus vezérel minket, azért vagyunk az euró ellenesek, de nem csak ezért. Azért is, mert a, a polgárok váltak áldozatává jelenlegi banki eljárásoknak. Eznek a pénznek el kell tűnni a piacok. Za a Tomz úr, köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, elnök úr. A napi rendünkön gyakran szerepelnek ezek a problémák, sokat beszélünk róluk, szeretnék köszönetet mondani mind a két jelentéstevőnek, jó munkát végeztek. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a globális válság nagyon sok problémát idézett elő. Egyes tagállamok már megkezdték a hilábadást, ezzel együtt a válság a bankok helytelen magatartásának a következménye volt. A pénzügyi rendszert nem irányították és nem ellenőrizték megfelelően. Nem szeretnék, hogy a történelem megismételné önmagát, ismétlődne, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Központi Bank az érdekeinket kellőképpen képviseli, Eh, valamennyi vállalkozás, bank és mindenki más érdekeit is. Eh, ha eredményes, működőképes eh, rendszert szeretnénk, akkor megfelelő hatalmat kell biztosítanunk a központi bank számára, és erre is irányul ez az új szabályozás, de nyilván nagyobb átláthatóság mellett. Köszönöm, Stolojan úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Én is támogatom a tanács javaslatát, hogy az LKB hatáskörét összhangba hozzuk a legfontosabb bankok fölött gyakorolt felügyeleti funkcióval. Azon lehet vitatkozni, hogy a szankcionálási hatáskör nélkül ez a felügyeleti hatáskör amennyiben az LKB szabályai sérülnek, és a megfelelő információgyűjtés nélkül a felügyeleti rendszer nem működhetne, és az egész rendszer, felügyeleti rendszer hitele és az EKB hitele is megrendülne. Én azt szeretném, ha az EKB és a tanács figyelembe venné az Európai Parlament ajánlásait, ugyanis ezek a tisztánlátást segítik, az átláthatóságot, illetve az EKB és a tagállamok központi bankjainak a kapcsolatát is erősítik. Niedermayer úr, egy másfél percben. Mr. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, Lord Hill. Először is hagy ragadja meg a lehetőséget, hogy eh, gratuláljak az előző háznak, illetve a bizottságnak eh, ennek a munkának a végrejtásában. Nagy siker az Európa részéről, persze sokat kell még tennünk, Eh, és minden jót kívánok természetesen a központi banknak is. Eh, az eljárás, tehát a folyamat majdnem a végén jár már, de még vannak maradék szálak, amiket el kell varnunk. Biztosítanunk kell azt, hogy a jogalkotás, az meghozott törvények azok úgy működjenek, ahogy azt megterveztük. Eh, a, úgy gondolom, hogy az Ekoda jó munkát végzett a jelentése kapcsolatban ezért eh, hagy eh, beszéljek eh, gyorsan a szankciókról. Meg kell találni az eredményes működés és az adatkezelés bizalmas volt a közötti egyensúlyt, már bármely irányba rosszul döntünk ebben a nehéz kérdésben, annak nagy ára lehet. Ami a statisztikát illeti, úgy gondolom, hogy a központi bank által kirót statisztikai adatigénések mindig túlzóak. Jó lenne, hogy a statisztikai adatszolgáltatási terhek csökkennének. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Most Maletics úr kap másfél percben szót. Maletics asszony. Köszönöm, elnök úr. Lord kell. A megfelelő felügyelethez minőségi adatok kellenek, és a szankciók hathatós végrehajtása. Csak így lehet megerősíteni a bankuniót, és ezért értünk egyet azzal is, hogy erről beszélni kell. Az LKB ahhoz hogy szerepét be tudja tölteni. Hozzá kell, hogy férhessen bizalmas adatokhoz, de ez az eljárás legyen egyszerű, átlátható és a nemzeti eljárásokkal összhangban levő. és történjék hibajavítás, hibafeltárás után, az európai és a nemzeti szinten is. Ez a jelentés ezt támogatja, úgyhogy támogatjuk mi is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Karasz úr másfél percben. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, egyértelmű igent kell mondanunk a bankunióra, és mindkét jelentés nagy örömünkre szolgál, hogy pótlólagos eszközöket teremt az EKB száma a statisztikai adatgyűjtést, lehetőségét, illetve a szankcionálási mechanizmust, és ezáltal hatékonyabbá tehető a bankunió. A statisztikákban egyelőre hiányolom az arányosságot, ezek még nem, az arányosság még nem valósult meg megfelelően, a szankcionalizálási mechanizmust is helyeseljük, ugyanis egy szabályozás szankciók nélkül fából vaskarika. Ugyanakkor el kell kerülni a kettős büntetés, vagy szankcionálást, ami a szankciók nyilvánosságát illeti, ezt a közététet mindenféleképpen biztosítani kell. És ezáltal nem arról van szó, hogy kettős szankciókat alkalmaznánk, hanem a piaci mechanizmusokat segítenénk elő, azon bankok esetében is, amelyeket közvetlenül nem lehet szankcionálni és egy további kövét jelentik ezek a lehetőségek a pénzügyi szektornak, ami kiszámíthatóbb és fenntarthatóbbá válhat. Köszönöm. Kircosz úr másfél percben. Köszönöm ennek úr. Szeretném támogatni a négyes módosítót. Ez a szankciók nemzetközi globális kiterjesztését illeti. Ugye az USA, USA-val való együttműködésünkben azt kell látnunk, hogy az amerikai bankok ehhez képest egy szélesebb szabályozást fogadtuk el itt, itthon. A globalizált banki piacon ez egyenlőtlenségek kialakulásához vezet, más szabályoknak kell megfelelni a különböző bankoknak, azt szerint, hogy az EU-ban vagy az USA-ban működnek a nemzetközi sajtót olvasva azt látom, hogy vannak is olyan esetek, amikor ez konkrétan felmerül. Úgy gondolom, ezt a, ez a módosító megfelelő irányba e, viszi a helyzetet. Az összkép azonban úgy gondolom, hogy jó, hiszen van döntés, politikai döntés a e, banki unióról, fontos, hogy olyan e, eszközökhöz nyúljunk, amelyek az Európai Központi Bank kezében a megfelelő irányba viszik a szabályozást, fokozva a hatékonyságát ennek a központi fegyeletnek. Az ECON szakbizottság tagjainak is köszönet jár. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban pozitív jel ez az együttműködés. Köszönjük szépen. Most a spontán felszólalások következnek, ketten kívánnak szólni. Egy-egy percben kapnak szót. Először is Marias Emlökiekes Parancsoljon. Köszönöm szépen. Az érdek eh, összefonódásokra szeretnék visszatérni. Tudjuk, hogy a központi bank felelős a pénzpolitikáért, és nagyon átfogó eh, felelőssége kompetenciája van, ugyanakkor nagyon átfogó felügyeleti funkciókat is kapott. Több mint 130 rendszer szintű bankot felügyelhet, és a, a szanálásokért is felülős, ugyanakkor a tagállamokkal szemben pedig hitelez és óriási hitelmennyiséget ad ki, ezért ebből nagyon sok érdekkonfliktus származhat, és ebből csak baj lesz, ha nincs megfelelő politikai felügyelet. Viegas. úr, egy percben. Én azért kértem szót, hogy elítéljem azt, ami az EKB hatáskörének a jelenlegi statutumából fakadó növgetését illeti. Az EKB a hatáskörét igen csak kiterjesztette, először eh, ipari mennyiségben kezdett el állampapírokat felvásárolni a magánpiacon, aztán likviditást, teremtett rövid távon, felvásárolta a mérgező kötvényeket, gyakorlatilag dömping jelleggel, és ennek komoly hatása volt például a társadalombiztosítás és a jólét területén. Hogy lehet a monetáris politikát és a bankfelügyeletet egy intézményben összehozni? Ez ezzel gyakorlatilag az alapító atyák forognak a sírjukban. És ezt a demokratikus erők nem tudják ellenőrizni. Mindez pedig az intézmények teljes felforgatását jelentene, illetve Európa demokratikus életének felforgatását. There a blue card question from uh, Mr. Kigold uh, to... úr kékkártyás kérdést uh, szeretne föltenni, Vigas úrnak elfogadja? a lehetőséget a válaszra. Csak Gigodur 30 másodpercig nyújthat, nyújthatja. Uh, Nagyon röviden, egy kicsit elegem van ebből. Úgy gondolom, hogy két konkrét joganyagról van itt uh, szó. Van, aki azt mondja, hogy az euró nem elég jó, más azt mondja, hogy a trojkával problémák vannak, a kritika hullámai nyaralosság a partjainkat, úgy gondolom, hogy ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy a tényleges témáról beszéljünk, el kell dönteni, hogy valaki részt akar venni ebben a vitában, vagy nem. Elnök, nem pontosan értettem, hogy milyen kérdést vetett föl, ha válaszolni akar, Kiklod Nem, köszönöm szépen, lett volna még mondani való más is tehát köszönt még egyszer, így eh, tudom, tovább tudom vinni tulajdonképpen az érvelésemet. Eh, a központi bank nem eh, tölthet be kizárólag technikai funkciókat, bizony politikai funkciói, funkciói is vannak. Nem tudjuk ezt az egész ügyet a technikai kérdésekre korlátozni. Köszönöm, mondja az elnök. Lord Hill kettő percben. Mr. President, thank you. The... Köszönöm szépen. Nos, lehet, hogy késő van. Nagyon érdekes volt a vita, és ismét visszatértünk arra, hogy mennyire technikai jellegű ez a téma. Ez jó mutatja, hogy milyen szakaszba léptük a pénzügyi szolgáltatások tekintetében. Van itt egy régi mondás, ugye az ördög mindig a részletekben rejlik. A szankciókra vonatkozó döntés a következő hetekben elfogadásra kerül meghallgattam figyelemmel a képviselők, a még itt lévő képviselők megjegyzéseit arról, hogy mennyire fontos, hogy az adatok bizalmas volt a megmaradjon, mennyire fontos, hogy a felügyeleti munka eredményes legyen. Hálásan megköszönöm a, a, a központi banknak a két javaslat előkészítését Úgy gondolom, hogy fontos, nem kívül fontos, hogy eh, a szankcióink, eh, szankciós rezsim, eh, a szankciók megfelelően erősek legyenek, és kellő jogi alapjuk legyen, úgyhogy hogy szorosan együtt fogok működni a továbbban is a tanácsal, a parlamenttel és a bankkal annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott rendszer tudjon kidolgozni. Köszönet Swinburne, Gatieri és egyéb jelentéstevőknek. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenen kell gondolkozni sok szempontból árnyalták a véleményüket. Köszönöm. Elnök, végül a két jelentéstevő szólalhat fel, Guatieri és Swinburne képviselők. Grazie. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nem fogom kihasználni a két percemet, mert ami a statisztikákat illeti konszenzus van közöttünk, és a bizottsággal egyetértünk. Úgy gondolom, hogy holnap ennek megfelelően nagy többséggel is fogadjuk ezt a jelentést és remélem, hogy a tanács ajánlásainkat figyelembe veszi, és a bizottság is. Van azonban néhány politikai és jogi kifogás, amelyet eh, hallottunk. Ami a jogalapot illeti, az SSM rendelettel nyilván összhangban kell lennünk. Azt remélem, hogy a holnapi szavazáskor ezeket a kritikus pontokat sikerül majd úgy megszavazni, hogy mindegyikből a legjobb kerüljön be a szövegbe. Swinburne. Swinburne asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. Itt némi technikai probléma merült fel. Én holnap azt kérem a kollégáktól, hogy erős jelzést adjunk a tanácsnak a fokozottabb átláthatóság és nyilvánosság érdekében, ami a szankcionálást illeti. Nyilvánvalóvá volt ma a ma esti vitában is, hogy egy eléggé vitatott kérdésről van szó, hogy lehetővé tegyük-e a felebezést a nyilvánosságra hozat előtt, vagy sem. A tanácsom múlik, hogy hogyan eh, teremt egyensúlyot a nyilvánosság, illetve a fellebezési lehetőség között, és nyilvánvalóan egyensúlyba kell hozni az SSM eh, jogszabályt ezzel a jelentéssel is valamint a piaci visszaélésre vonatkozó rendelettel. Úgy gondolom, és bízom benne, hogy a bizottság megtalálja a megoldást erre, és remélem, hogy holnap a kollégákkal együtt erőteljes üzenetet tudunk majd közvetíteni. Elnök, köszönöm szépen. Swinburne asszony, a közös vitát most lezárjuk, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő ülés szerdán, november 26-án kilenc órá, órakor kezdődik kettőig, valamint folytatódik a délután során.